Colleagues, please, may I ask you... Kedves kollégák, kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét. És kezdjük el az ülésünket. Az interparlamentáris találkozó második ülését az Európa 2020-as stratégia prioritásainak áttekintéséről a 2015-ös európai szemeszter ciklus során. Mielőtt megkezdenénk e rendi pont taglalását, összefoglalnánk az interparlamentáris szakbizottsági ülések eredményeit, az ECON, az EMPL és a Költségvetési Szakbizottság ülésezett vegyes leosztásban, tehát Európai Parlament és Nemzeti Parlamenti képviselőkkel, az econ ban az agresszív adó tervezés, az adó elkerülés és az adócsalás elleni fellépés, illetve a felügyelő hatóságok eh, elszámoltathatóságának kérdését vitattuk meg a bankunió keretén belül. Két olyan kérdés, Ez két nagyon fontos kérdés, és itt nagyon fontos, hogy a nemzeti és az európai parlamenti képviselők koordinálják fellépésüket, együttműködjenek. Az első kérdés kapcsán az adó elkerülés és az adó el és az adócsalás problémáját vitattuk meg, másrészt az agresszív adótervezés, az adó elkerülés kérdését is megvitattuk. A bizottság képviselője pedig arról is beszélt, hogy az európai szinten hogyan próbál jogszabályjal, hogyan próbálja a bizottság jogszabályjal szabályozni ezt a kérdést. A felszólalók egyetértettek abban, hogy különbséget kell tenni a tax fraud és a tax evasion között. A tax fraud illegális tevékenység, a tax evasion az adó elkerülés, viszont a kiskapukat használja ki, technikailag nézve ez jogszerű, de morálisan és szociális a szempontjából elfogadhatatlan és azt kell, hogy mondjam, hogy egyhangulag egyetértettek a képviselők abban, hogy a státuszkvót meg kell változtatni. Egy-két kollega konkrét példákkal is élt a tekintetben, hogy hogyan, hogy egyes cégek hogyan jártak el. Például Langen úr arról beszélt, hogy Spanyolország 28 legnagyobb vállalata 25 áthelyezte a székhelyét egy más országba. Konkrétan meg is nevezték ezt az országot. Azaz tehát az egyedüli ö, döntés a cég székhelyének áthelyezésében az volt, hogy hol kell kisebb iparűzési adót fizetni a kollégák felszólalásuk során a jogkörök, az adó kérdésben a hatáskörök és az illetékességek kérdésének felvet, is felvetették, hiszen az Európai Parlament beleszólása ezekbe a kérdésekbe korlátozott, a nemzeti parlamentek jogkörében áll ezen jogszabályok elfogadása. Ugyanakkor különböző koncepciókról, a harmonizáció, a konvergencia, az együttműködés, hogy csak hármat említsek, koncepciójáról beszéltünk, és egyetértés mutatkozott abban is, hogy nagyon sürgető a helyzet, hogy nagyon gyorsan tenni kell valamit. Üdvözöljük tehát az első lépéseket, amelyeket a bizottság és a tagállamok tettek a különböző területeken, de, de minden felszólaló egyetértett abban, hogy amikor jövő évben áttekintjük az előttünk, a ma előttünk álló éve eseményeit, visszatekintve fontosnak tartjuk, hogy már beszámolhassunk az új vizsgáló vagy adhok bizottságról is, amelyet az Európai Parlament állít fel. Erről hivatalos döntést a hétvégén hozzuk meg. Mindazonáltal ezen, ezen adhok bizottság, ha az lesz, munkája javaslatokkal él majd a jogalkotás tekintetében is és itt éppen ezen a területen a javaslataink megfogalmazása során együtt kell működnünk a nemzeti parlamentekkel. A második napi rendi pontban pedig arról beszéltünk, hogy a bankunió forradalmi változásokat jelent. És nagyon fontos, hogy az elszámoltathatóságot megteremtsük. A felszólalók elmondták, hogy milyen jogi keretek között működik a bankunió, és ezért na, éppen ezen új bankunió tekintetében fontos a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament ellenőrző jogkörét biztosítani. A függetlenség nagyon fontos, mondtak többen, de a függetlenség az elszámoltathatóság elvével kéz a kézben kell, hogy járjon. E két elvet ki kell egyensúlyozni. A bankunió, a pénzügyi és a szanálás tekintetében ugye a bankunió hiányzó harmadik pillére irányába mutatnak ezek, ami pedig a betétbiztosítás kérdése. Ez a pillér még nincsen kellőképpen kidolgozva. A vitában szó volt a meglévő egységes felügyeleti rendszer hatásáról, illetve a bank szanálási mechanizmus, a, a Bank Resolution Mechanism kihatásáról is. Elhangzott, hogy ennek az új modellnek a lényege abban rejlik, hogy ne az adófizetők viseljék egy bankkrízis, egy esetleges bankkrízis következményeit, hanem a bank tulajdonosai, részvényesei tegyék ezt meg. Egy-két képviselőtársam a konstrukció, a bankunió e, konstrukciónak egy-két hiányosságáról is beszélt, és beszámoltak arról is, hogy hogyan dolgoznak a bank unió struktúráját befolyásoló rendelet kialakításán. Nagyon röviden, nagyon összefoglaló módon, távirati stílusban így tudom összefoglalni ezt, és most megadom Marito Uzboknak, aki az Amploa a Foglalkoztatási Bizottság munkáját foglalja össze. Köszönöm, Gualtieri úr! Az interparlamentári szakbizottsági ülés, amelyet a Foglalkoztatási Bizottság szervezett meg, két részből állt. Az első rész a foglalkoztatás és a szociális indikátorok, illetve az eredményjelző tábláról szóltak a makrogazdasági egyensúlytalansági eljárás keretén belül, a második pedig a beruházási tervről szólt. Ennek kérdését vitatta meg. A felszólalók közül sokan kihangsúlyozták annak fontosságát, hogy a tisztességes, méltó és minőségi munkahelyteremtés a fontos, nem csak a vak munkahelyteremtés. Az Európai Unió nem épülhet a fenntarthatatlan, az alulfizetett, a bizonytalan munkahelyekre, mond, mondta sok felszólaló a vita során. Maria del Mara Angelo Martínez, a spanyol szenátus hatásos, hatályos szakbizottságának képviselője a spanyol pénzügyi konszolidációról beszélt, és hangsúlyozta, hogy mind a növekedés és a foglalkoztatás pozitív irányú trendeket mutat fel, és beszámolt, és azt mondta, hogy a nagyon sok és gyakran fájdalmas strukturális és munkaerőpiaci reformnak köszönhető ez. a kérdések során mind a nemzeti, mind az európai parlamenti képviselők kihangsúlyozták, hogy nőtt a prekárius vagy a bizonytalan munkahelyek részaránya, amivel együtt jár, hogy csökken a szociális biztonság és a foglalkoztatás szintje. Az foglalkoztatás és szociális indikátor eredményjelző tábla kapcsán a képviselők nemzeti és európai képviselők a szociális dimenzió megerősítésének fontosságáról beszéltek a gazdasági és monetáris unió keretein belül, valamint arról, hogy erősebb szociálpolitikai eszközeket kell bevezetni, amelyek sokkal inkább az okokra koncentrálnak és korrektív mechanizmusok bevezetését lehetővé teszik. A scoreboard, az eredményjelző tábla, fontos, hogy specifikus célokat is meghatározzon, melyek konkrétan a munkahelyek minőségét írják le. Lényegében minden felszólaló felszólalásában szerepelt ez az óhaj, ez a vágy. Valamint az, hogy a szociális kérdéseket ugyanolyan fontossággal kezeljük, mint a makrogazdasági kérdéseket. A második szekcióban a bizottság beruházási tervének kihatása volt a címe. Itt Edmond Viprócs az a lengyel szenátus európai ügyekért felelős szakbizottságának elnöke, ő tehát az elnök a politikai szándék fontosságát emelte ki abban, hogy sikerüljön a beruházási terv. Dominik Hennegem az Ír Parlament Európai Ügyi Bizottságának elnöke aggájait hangoztattam a pénzügyi emeltyű, vagy a pénzügyi sokszorosító tényező léptéke kapcsán. Jaslovéjak asszony pedig a foglalkoztatási, az Európai Parlament foglalkoztatási szakbizottságának tagja optimistább hangokat ütött meg, de ugyanakkor biztosítva szeretné látni, hogy a tagállamok is hozzájáruljanak a beruházási alaphoz, így nyerve meg a sokszorosítás elve alapján a magánberuházóktól származó pénzeket. A kérdez felelek során, vagy a vita során mind a nemzeti parlamenti képviselők, mind az európai parlamenti képviselők külön hangoztatták, hogy milyen fontos, hogy a beruházások a Juncker terven belül a nemzeti deficiteken túl vagy attól leválasztva kerüljenek kiszámítva, kiszámításra nyomatékos szerep jusson a munkahelyteremtésnek, és hangsúlyozták felszólalásukban a kis és középvállalatok szerepét. Valamint még egyszer is újra hangsúlyozták, eh, hogy milyen fontos, hogy ne az utát, USA-t kopírozzuk, hanem az Európai Unió saját politikáját alkalmazzuk, a tekintetben, hogy magas szintű munkahelyeket teremtsük, olyan munkahelyeket, amelyek számunkra, mint emberi lények számára és a társadalom számára is értékesek. Marita. Köszönöm, Marita. Most Jean Arthuy következik. A költségvetési vitát ő elnökölte. Köszönöm szépen, elnök úr. A téma, amit a mai napra választottunk, a költségvetési témában a kifizetetlen számlák kérdése, tehát az Európai Unió által ki nem fizetett számlák kérdéséről beszéltünk a tagállami kollégákról. Három helyi, három helyi képviselőt is meghallgattunk, Spanyolországból, Franciaországból és Lengyelországból érkeztek. Ők arról beszélnek, hogy, beszéltek, hogy mit élnek meg, milyen realitást élnek meg a kifizetetlen számlákkal kapcsolatban, illetve, hogy ez mennyiben határozza meg negatívan a beruházásokat hiszen a, a teljes európai költségvetés beruházást támogatja. Arról beszéltek, hogy a késedelmes fizetések mennyire nehéz helyzetbe sodorják a projektek végrehajtóit, a KKV-kat, a különböző kísérleti laboratóriumokat, a különböző civil szervezeteket és hogy ezek a késedelmes fizetések mennyire negatívan befolyásolják célkitűzéseinket, azaz a munkahelyteremtést, illetve a gazdasági növekedést. Rossz hatással van ez a lakosság bizalmára is, és nem tesz jót a befektetők szempontjából sem. Nagyon negatív képet fest ez az Európai Unióról, és hogyha egy fénykép elegendő ahhoz, hogy megmutassuk, mennyire igaz ez, akkor elég megnézni a tavaly májusi választások eredményét. Úgy gondoljuk, hogy nagyon, az, arra jutottunk a vita során, hogy ez a fajta késedelmes fizetés, fizetés késlekedés csak azt mutatja, hogy mennyire pitián ez az egész folyamat le, le van lassítva bürokratikus akadályok miatt. Mit tehetnek az európai parlamenti képviselők, illetve a tagállami képviselők? Azt kértük az tagállami képviselőktől, hogy gyakoroljanak befolyást kormányaikra, és próbálják meg meggyőzni arról a kormányokat, hogy fizessék ki a számlákat, tehát az ígéreteiknek tegyenek eleget. A pénzügyi, a több éves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata kiváló alkalom arra, hogy ezeket a kérdéseket feltegyük. Ugye ez a választások után történt ugyan. Nos, ezzel a felővizsgálattal a kifizetetlen számlák kérdését meg lehetne oldani. 25 milliárdról beszélhetünk tavaly, 2010-ben, ez még csak 5 milliárd volt, tehát 5 év alatt 20 milliárddal nőtt a kifizetetlen számlák száma. Rendkívül fontos tehát az, hogy a kormányok eleget tegyenek ígéreteiknek, és kifizessék az általuk vállalt előirányzatokat. Fontosnak tartjuk, hogy visszatérjünk még erre a témára. Megoldás lehet az, hogy a projektek számát csökkentsük, illetve, hogy előtérbe helyezzük a célkitűzéseinket, tehát munkahelyteremtés, gazdaság fellendítése. Ezeket a célkitűzéseket kell elérni, és a negatív hatásokat ki kell szűrni. A rugalmasságról is beszéltünk, és föltettük a kérdést, hogy vajon a 7 éves időtartam a pénzügyi keret esetében vajon mennyire értelmes, okos megoldás. Aztán arról is beszéltünk, hogy a különböző bürokratikus ellenőrzések nem túl koherensek, ezeket kéne leegyszerűsíteni, így az ellenőrzés is átláthatóbb lenne. Európában sajnos túl ellenőrzés van, ez nem csak a közösségre igaz, az Európai Unióra, hanem a tagállamokra is. Középtávon az lenne a megoldás, hogy egy megfelelő saját erőforrási rendszer dolgozzunk ki. Közben pedig várjuk a Mário Monti által elnököt magas szintű csoport javaslatait. Fontosnak tartom a 2020-as stratégia felülvizsgálatát is. Az európai költségvetés kitűnő módja lehet a beruházásoknak, és az európai szemeszter keretében megfogalmazott célkitűzések végrehajtásában is nagyon jó lehet. Vannak eszközeink, de bizonyos dolgokat rendezni kell, például a kifizetetlen számlák kérdését. A parlament közi gyűlések, konferenciák egyik célja az, hogy meg ismételten visszaszerezzük a tagállamok, a polgárok bizalmát, de érthető a bizalmatlanság, hogyha egyszer nem fizetjük ki az adósságot. Úgy vélem, hogy a beruházók, a befektetők, illetve a takarékoskodók bizalmának is nagyon rosszat tesz, hogyha ez így marad. Ezt mi hamarabb rendezni kell. Köszönöm. Jean. Köszönöm szépen, Jean. Elkezdhetjük tehát a tényleges plenáris ülést az EU 2020-as stratégia felülvizsgálata témájában és a 2015 es európai szemeszter ciklus prioritásainak kérdésében üdvözlöm a bizottság alelnökét először is, aki a munkahelyekért, növekedésért, beruházásért és versenyügyért felelős Jirki Katainen urat, meg is adom neki a szót, öné a szó. Elnök úr, köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés, és tényleg nagy öröm számomra, hogy meghívtak erre az Európai Parlamenti hétre, hogy megvitathassuk ezeket a fontos témákat, az Európa 2020-as stratégiát és a 2015-ös e európai szemeszter kérdését. Előre elnézést kérek, hogy előzetes elkötelezettsége miatt nem tudok végigmaradni, de később is folytatni tudom az eszmecserét az Európai Parlamenti Hét résztvevőivel, az itt jelenlévő képviselőkkel. Nagy örömmel látom, hogy a nemzeti parlamentektől ilyen sok képviselő érkezett. A 2020-as stratégiát 2010 2010-ben fogadták el, és hosszú távú célokat, stratégiákat fogalmaz meg a végrehajtás első évei után még mindig érdemes elgondolkodni rajta, levonni az eddig jelentkező tanulságokat. Érdemes felülvizsgálni a stratégiát, amelyel jelenleg is foglalkozik a bizottság. Meg kell nézni, hogy milyenek az eddigi eredmények, hát ezek nagyon egyenetlenek. Az oktatással, éghajlatváltozással és energiaváltozással kapcsolatos célok kapcsolatos eredmények viszonylag jók. Ez a foglalkoztatás a szegénység csökkentésével kapcsolatban már sajnos nem mondható el. A tagállamok nem tudták megreformálni a gazdaságaikat a válság előtt, és emiatt is lemaradunk a kitűzött céloktól. A restrukturációs reformok kéz a kézben jártak a munkahelyi teremtési és egyéb törekvésekkel. Nézzük meg, hogy hogyan képzeljük el a jövőt. 2014 márciusában a bizottság közleményt adott ki, amelyben felérte az Európa 2020-as stratégia jelen akkori állását, az addig elért eredményeket és a további céljait. A közlemény után konzultáció, nyilvános konzultációt tartottak 2014. május 5-én és október 31-én tavaly annak érdekében, hogy meghallgassuk a különböző véleményeket az eddigi, a stratégia eddigi végrehajtásával kapcsolatban. És igyekeztünk le, levonni a tanulságokat az eddigi tapasztalatokból és a helyes gyakorlatokat terjeszteni. Mintegy 800-an hoztak, szóltak hozzá a nyilvános konzultáció során a vitához. Mik a fő megállapítások? A bizottság eredetileg 2015 tavaszára irányozta elő ennek a stratégiának a felülvizsgálatát. Mivel azonban más prioritások is vannak, az a szándékunk, hogy hosszabban fogunk elgondolkodni a stratégia felülvizsgálatán, és később fogjuk beterjeszteni a javaslatainkat. A bizottság a fő megállapítások a nyilvános konzultáció fő megállapításairól be fog számolni, és javaslatokat fog tenni a stratégia felülvizsgálatára ennek fényében. A következő hónapok alapvető fontosságúak ahhoz, hogy megtaláljuk, hogy a következő években merre felé tartson az Európai Unió. Nagyon fontos, hogy az intézmények között és az érdekeltek között hidakat építsünk, gazdagítsuk a párbeszédet. A bizottság bízik abban, hogy a stratégia melletti kötelezettségvállalás hozzájárul a munkahelyteremtéshez a következő években. Most pedig rátérnék a 2015-ös európai szemeszter ciklusra. Ez az egyik fő végrehajtási eszköze egyébként a az EU 2020-as stratégiának. Tyson biztos asszony részletesebben fog beszélni az európai szemeszterről, ezért rövidebb leszek ezzel kapcsolatban. És az európai szemeszter és a beruházási terv közötti összefüggésre koncentrálok inkább. Mint tudják, elkészült a 2015-ös éves növekedési jelentés is, a beruházás az elsődleges fontosságú, valamint a növekedés támogató konzervatív fiskális intézkedések alkalmazása is egy fontos eszköz. A bizottság azt javasolja, hogy karcsúsítsák az európai szemesztert. Néhány szót ezzel kapcsolatban. Amint tudják, a beruházási terv egy háromszög köré épül, az első az európai alap, a stratégiai beruházás ide tartozik a rendelettervezetek felülvizsgálata, produktív viták lefolytatása. A második a tervezett beruházások. Minden tagállamtól azt hallom, hogy ez kulcsfontosságú elem a beruházás sok szempontjából. És fontos mind a magán, mind pedig az állami beruházások beindításában. Az európai szemeszter keretében a végrehajtást szorosan figyelemmel fogjuk kísérni a csalások elkerülése érdekében. Ahhoz, hogy tartósak legyenek a hatások, EU és nemzeti szinten is reformokra van szükség az egységes piac megerősítése érdekében. Már most tudjuk, hogy az Energia Unió és a digitális egységes piac kulcsfontosságú szerepet fog ebben játszani. Természetesen, amikor ö, arról van szó, hogy az európai szemesztert konkrét ajánlásokra kell lefordítani, ö, ez is fontos eszköz. Kíváncsiak vagyunk, kíváncsian várjuk az önök véleményét az európai szemeszterrel kapcsolatban és az Európa 2020-as stratégiával kapcsolatban, hiszen ez nagyon értékes része a folyamatnak. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen Katainen alelnök úrnak. Sajnos Marian Tyson asszony nem tudott eljönni egészségügyi gondok miatt, Ezért rögtön meg is kezdjük az ülés második részét, az előadók beszámolóját. Az első az ECO előadója az EGS-sel kapcsolatban. Még azt szeretném hozzáfűzni Katainen alelnök úr szavaihoz, hogy nagyon elkötelezettek vagyunk, hogy minél inkább felgyorsítsuk az érintett jogszabályok elfogadását, igyekszünk proaktívak lenni, mi is megtenni, ami tőlünk telik. És igyekszünk mindent megtenni, ami tőlünk telik, hogy az érintett jogszabályt minél előbb elfogadjuk, elfogadják. Holnap délelőtt is egy vitára kerül sor ezzel kapcsolatban. Darius Rozáti az első hozzászóló, az ECO előadója. Az európai szemeszterrel kapcsolatban köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani Katainen alelnök és biztos úrnak hogy ilyen áttekintést adott az európai szemeszterről, és felvillantotta az összefüggéseket az Európa 2020-as stratégiával. A korábbi országspecifikus jelentések témakörében is árnyék előadó voltam. Most pedig előadója vagyok az éves növekedési jelentés felméréssel kapcsolatos jelentésnek. Ahogy a biztos úr is elmondta, az gazdasági kormányzás új ciklusában 2015 tekintetében arra kell figyelnünk elsősorban, hogy új kihívásokkal kell szembenéznünk a még mindig nehézkes növekedés miatt, ugyanakkor új politikai kihívások is felmerültek egyes tagállamok tekintetében. A másik, amit említenünk kell, hogy le kell vonni azokat a tanulságokat, amelyeket a korábbi ciklusból vonhattunk le, hogy nem volt igazán tökéletes a hatékonysága az ország, ország specifikus ajánlások végrehajtásának bizonyos országokban. Ez a hatékonyság, hatásosság még továbbra is kérdéses. Bár teljes bevezetésre kerültek a az ország specifikus ajánlások a 2013-ban. Ez tulajdonképpen csak egy tanács, bár nagyon okos tanács az egyes országok számára, hogy hogyan birkozzanak meg a problémáikkal. Javítanunk kell a politikai tőke mozgósításának módját, hogy az ajánlások meg, valóban megvalósuljanak. Az éves növekedési felmérés, amelyet két hónappal ezelőtt hoztak nyilvánosságra, nagyon fontos eszköze a gazdasági koordinációnak a tagállamok között. Reméljük, hogy az Európai Parlament egyet tud majd érteni a bizottság integrált megközelítésével, bár nem titok, hogy vannak nézetkülönbségek, abban a tekintetben, hogy melyek voltak a válság kiváltó okai, és melyek a, az előnyben részesítendő szakpolitikai intézkedések a jövőre nézve. Ugyanakkor az a három pillér, amelyet a bizottság elfogadott, ezzel kapcsolatban ö, egységes a vélemény, hogy ez egy megfelelő megközelítés. Meg kell küzdenünk a bizalom hiányjal, bizalom deficittel az alacsony befektetés következménye az alacsony növekedés, melynek következménye az alacsony bizalom, melynek következménye ismét az alacsony befektetés. Ezért nagyon fontos megtörni ezt az ördögi kört. Ezzel kapcsolatban üdvözöljük a bizottság égész jelentését, melynek célja ennek az ördögi körnek a megtörése. Nagyon fontos, hogy azokban a tagállamokban, ahol struktúrális reform orientáció megszületett, és a fiskális háttér is, és megfelelő alapja, megfelelő alapja van a gazdasági növekedésnek, ők jobb helyzetben vannak, hogy az alapokból részesüljenek. Ezért érdeke a tagállamoknak, hogy hatékonyabbá tegyék a munkaerőpiacukat, modernizálják a társadalombiztosítási rendszereiket, a nyugdíjrendszerüket ideértve, ugyanakkor persze a méltányosságot és a fenntarthatóságot is szem előtt kell tartaniuk. Néhány módosítás, amelyet javaslunk a jelentése kapcsolatban, nagyobb hangsúlyt helyez a KKV-kra. Azt javasoljuk, hogy könnyebben hozzá kell férniük a finanszírozáshoz és nem csak az EFCA-ból, hanem a bankfinanszírozás egyéb eszközeiből is eszközeihez is hozzá kell férniük annak érdekében, hogy lebontsuk, csökkentsük azokat a korlátokat, amelyek elzárják a KKV-kat a finanszírozáshoz való hozzáféréstől. A növekedésbarát fiskális konszolidáció főeszköze a bizalom helyreállítása a tagállamokban. Ugyanakkor, ha csak nem sikerül csökkenteni a túlzott eladásodást, akkor ez, ezek a korlátok nem lebonthatóak. Végül pedig a strukturális reform a harmadik pillére az éves növekedési felmérésnek és a stratégiának. Ez biztosítja a kapcsolatot az Európa 2020-as stratégiához. Amikor az ország specifikus ajánlásokat a folyamat során a továbbiakban elkészítik, a bizottság egész egyszerűen tudatja a tagállamokkal, hogy melyek azok a strukturális reformok, amelyeket végre kell hajtaniuk annak érdekében, hogy a stratégia céljait, a 2020-as stratégia céljait elérjék. Az Európa 2020-as célok nem jogilag, de politikailag igenis kötelező érvényűek. Az európai vezetők figyelik, illetve előtérben vannak, tehát ezeket a célokat igenis el kell érni és az Európa 2020-as stratégia félidős időközi felülvizsgálata során fontos, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Mindenképpen elmondható, hogy sok késedelem ö, torlódott fel eddig, és nem szabad, hogy ez így folytatódjon, fel kell gyorsítani a folyamatot. Az európai szemeszter nagyon fontos eszköze az Európai Unió gazdasági kormányzásának. En, ezzel az eszközzel kapcsolatos tapasztalat nem túl hosszú, de az elmondható, hogy a strukturális reformok alapvető fontosságot játszanak az egyes tagállamokban. Nem tökéletes ez az eszköz, de mindenképpen jónak tarthatjuk és fontos, hogy a bizottság karcsúsítsa és betartassa, betartassa felhasználó barátabbá tegye, hogy így fogalmazzak. A tagállamoktól azt hallottam, hogy valóban hasznos lehet, hogyha a nemzeti érdekeltek is nagyobb hangot kapnak, és valóban így magukénak érezhetik ezt az eszközt újra és újra hangsúlyozni kell, hogy ez a tagállamok érdekét szolgálja. Nem szabad úgy tekinteni rá, hogy ez is csak azért van, hogy bosszantsanak vele bennünket, hogy ezt is be akarják tartani a tagállamokkal. Mind a az Európai Parlament mind a tagállamok szempontjából, a nemzeti parlamentek szempontjából fontos, hogy magukénak érezzék ezt az eszközt. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Dárius Rozátinak. Most pedig megadom a foglalkoztatási szakbizottság jelentéstevőjének. Sergio Gutierrez Prietónak a szót tessék. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Es verdad que el semestre europeo... Az európai szemeszter nagyon fontos makroökonomiai koordinációs mechanizmus. Valójában ez az egyetlen ilyen eszköz, de nem használtuk ki eléggé. Valami hiányzik ugyanis belőle, ez pedig az, hogy az Európai Unió a tagállamokkal együttesen koordinálja a szakpolitikákat, illetve a tagállami parlamentek bevonásának hiánya is jellemezte ezt a folyamatot. Ez egy, egyfajta demokratikus deficithez vezet. Ezt nem lehet egy olyan konferenciával kiváltani, mint a mai. Ennél sokkal többre van szükség. Jó lett volna ezt a kezdetekben megtenni, tehát mielőtt az Annual Growth Survey-t benyújtotta volna, a, vagy elkészítette volna a bizottság, jó lett volna, hogyha konzultációt rendezett volna a tagállamokkal, a tagállami parlamentekkel. Így aztán tájékozódnia kellett volna a bizottságnak, mielőtt elkészül ez az éves felmérés. Sok mindent lehet tehát még javítani. Sok mindent kell azért tenni, hogy a tagállami képviselők, a tagállami parlamentek úgy érezzék, hogy övék ez az egész folyamat magukénak érezzék. De sajnálatos módon csak botladozunk, hátrálunk, meghátrálunk, ez nem segít a tagállami parlamentekkel való kapcsolatban. A bizottság harmadik sorba sorolja ezt a fajta együttműködést, de szerintünk ez alapvető fontosság. A foglalkoztatási bizottságban olyan jelentést szeretnénk elkészíteni, ami hasznos, aminek van értelme, ami a gazdasági textúra meg erősítését szolgálja, hiszen ez még rendkívül gyenge lábakon áll, csak nagyon kicsivel volt több nulla százaléknál több a gazdasági növekedés az elmúlt időszakban. Van néhány pont az Európai Unióban, ahol jobb a helyzet, de általában véve rendkívül magas a munkanélküliség iráta, és a polgárok úgy érzik, hogy nem sikerült még megoldani a problémákat, és még mindig nagyon nagy az egyenlőtlenség Európában. A foglalkoztatási bizottságban tehát négy oszlopra osztanánk fel ezt a, e, ezt a jelentést. Még nagyra törőbb e, stratégiát szeretnénk, a, sta, e, a stabilitási és növekedési paktumot kicsit felül kéne vizsgálni, de úgy kell ezt megtenni, hogy szélesebb körül legyen a fiskális konszolidáció, ugyanakkor ne, legyen, ne kerüljön sor megszorítási programokra nagyobb rugalmasságra kell törekedni, még nagyobbra, hiszen ez valószínűleg segít a gazdasági növekedés megteremtésében és a munkahelyek teremtésében. Meg kell néznünk azt, hogy jók-e a strukturális reformok, főleg ami a munkahelyi teremtésre. Ennek a céljából találtuk ki. Először a megszorításokkal próbálkoztunk, aztán a struktúrális reformokkal, de soha nem néztük meg, hogy mindennek milyen prociklikus hatása van. Ez így volt a megszorításokkal is, még a Barrózó bizottság alatt. Nem néztük meg, hogy milyennek a hatása. Nem néztük meg azt, hogy nem vettük észre, hogy, ez a kiegyensúly, hogy az egyesúly hiányokat az egyesúly hiányok erősödnek fel mantraként mondjuk azt, hogy erre van szükség, de hogyha prociklikus ennek az eredménye, akkor vajon jó ez nekünk, vagy az egész folyamatnak van-e olyan hatás, hogy egyáltalán munkahelyeket teremtsön? Úgy véljük, hogy nem csak a munkahelyteremtésre kell koncentrálni, hanem például ott van az új csomag, beruházási csomag. Természetesen meg kell növelni a munkahelyek számát, de van itt egy folytonos egy ellentmondás a biztosok között, tehát azok között, a biztosok között, akik gazdasági témákkal foglalkoznak, és azok között, akik szociális foglalkoztatási kérdésekkel foglalkoznak. A legtöbb strukturális reforma foglalkoztatást célozza meg, de pontosan ezek a reformok jártak kétféle céllal. Egyrészt a foglalkoztatási piac felaprózódott, a bizottság is kimondja, hogy az új munkahelyek több mint 51%-a nem jár olyan cél, nem jár olyan haszonnal, hogy el tudnának helyezkedni a munkanélküli polgárok. Tehát nem tudnak méltányosan élni az európai polgárok, nem tudnak megélni a saját munkájuk gyümölcséből. Ezért jönnek létre fizetési egyenlőtlenségek, ezt sok európai országban hihetetlenül nagy ö, szakadékhoz vezet, és ez aztán hatással van a fogyasztásra is, és nem tudunk kilábalni a, nem tudunk kilábalni a válságból. Tehát a szegmentáció nagyon komoly hatás, negatív hatás, aztán elkülönül vagy a felaprozódásban a generációk közötti hatalmas szakadékról is beszélni kell. A munkához való jog több, mint jog. Alapvetően a munka egyfajta köldögzsinort jelent, hogy a polgárok úgy érezzék, hogy igazán tagjai a társadalomnak. A szociális modell lenne a következő pillér a jelentésen belül. Sajnos a túlzott megszorítási intézkedések rossz hatással voltak a szociális modellre, hogy ezt megfordítsuk ezt a tendenciát, oda kell figyelni arra, hogy hogy az hiányok megszűnjenek, illetve föl kell lépni a populizmus ellen is, hiszen ez nagyon rossz hatással van az euró. Valóban komoly változás történt az európai politikában az elmúlt hónapokban, de föl kell tenni a kérdést, hogy mindennek lesz-e olyan hatása, hogy gyorsan kilábaljunk a gazdasági válságból, és hogy, fizet, hogy fizetésképesek legyünk. Tudom, hogy a Juncker bizottság célja az, hogy a recesszióból kilépjünk, de nem biztos, hogy mindent megtesznek azért, hogy ezt megtehessük. Úgy gondolom, hogy nagyra törőbb, te, nagyra törőbb tervekre van szükség. Ami a beruházási csomagot illeti, sok mindent beszéltünk, sok mindent mondtunk már erről, nem tudom, hogy a sokszorozó hatás meg történik-e majd, de mindenképpen beszélni kell a kockázatokról. Például az is kockázat, hogy ez a már beprogramozott, már betervezett beruházásokat fel fogja váltani, ezt fogja helyettesíteni. Hatékonyan te kell tehát ezt a csomagot felhasználni, hogy tényleg munkahelyeket teremtsünk, és tényleg felendítsük a gazdaságot. Tehát nem szabad ezzel kiváltani a már eddig is betervezett beruházásokat. Szeretnénk továbbá, ez a következő pillér, a KKV-knak nagyobb támogatást szerezni a magán adóság restruktúrálás vagy átstruktúrálása szintén olyan kérdés, amiről nem szoktunk beszélni, pedig ez is komoly gondot jelent, és azt megszüntetnénk, az talán munkahelyeket is teremtene. Minőségi munkahelyekre van szükség, ezáltal lehet megteremteni a gazdasági növekedés alapjait. Ez lenne a következő pillér. Amikor a Juncker bizottság bemutatkozott, akkor szóba került az európai minimálbér kérdése, ez kiváló lehetőség arra, hogy véget vessünk a munkahelyi szegénységnek. A részmunkaidő sokszor sajnos kényszer megoldás, olyanok kényszerülnek részmunkaidőben dolgozni, akiknek szüksége lenne a teljes munkaidőből származó bevételre és a túlzott bérterhek is megnehezítik a munkavállalók és a munkaadók életét. Ezt is azt hiszem felül kéne vizsgálni. Még egy dolog, a szociális dimenziót ismételtem, föl kéne elevíteni az Európai Unióban. Sokszor ennek hátat fordítunk, sokszor beszélünk a monetáris és gazdasági unióról, de ennek szociális oldala is van. Ennyit szerettem volna mondani. Valóban tendenciaváltás történt, ezt konszolidálnunk kell, és még nagyra törőbb célokra van szükség, hogy elérjük azt, amire a polgáraink várnak. Köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen. Most pedig András Váb kapszót, aki az európai szemeszteren belüli és piaci irányításról szóló saját kezdeményezési jelentésről számol be, melyet az IMCO készített el. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Az európai szemeszterről szóló vitát gyakran az általános politikai mérlegelések határozzák meg, és az egyik szempont, amivel a növekedést növelhetnénk, illetve vizsgálhatnánk, hogy a tagállami parlamentek és az Európai Parlament az együttdöntésbe bevonásra került-e vagy sem. Az a kérdés, hogy a single market governance, tehát a belső közös piaci jogalkotást hogyan alkalmazzák. Hálás vagyok, hogy Gutierrez kollega sok mindent már felvetett abban, amit mondani akarok. Hiszem, ha a jogi aktust elfogad a tanács az együttdöntési eljárás keretén belül, akkor meg kell vizsgálni, hogy hogyan használják ezeket a jogszabályokat, mégpedig úgy használják-e, hogy az európai közös piac használt hozzá vagy sem. Nos, ebben az esetben, ha ez így történik, az Európai Bizottság vizsgálati alapján kétszázalékos gazdasági növekedést lehetne elérni, megtakarítások nélkül. Nos, hogyha arról hallok, hogy az európai szemeszterben milyen megfontolásokkal élnek, melyekből némelyet értek, másokat nem, akkor azt kell, hogy mondjam, elnök úr, hogy némiképpen meglepő, hogy azon lehetőségek, amelyekkel közösen rendelkezünk Európában, ezeket a lehetőséget nem kellőképpen használjuk ki. Ezért, elnök úr, Gál Pelc Ildikó nevében, aki az előadónk, és már nem tud sajnos itt lenni, arra utalhatok, hogy a belső piac, a közös piac az európai szemeszter során fontosabb szerepet kell, hogy kapjon. Hiszen ez alapján jobban meg tudjuk vizsgálni, hogy a tagállamok, teljesen mindegy, hogy észak, dél, kelet vagy nyugat-európából jönnek-e, valóban végrehajtják az európai jogszabályokat azzal a céllal, hogy az európai közös piacot jobban használják ki az állampolgárok számára. Idén Az európai szemeszter keretén belül a gazdaság irányítást az Európai Bizottság hajtja, vizsgálja át. Mi, az IMKO szakbizottság támogatjuk ezt a vizsgálatot, és reméljük, hogy így majd sikerül felmutatni a tagállamokkal és a tagállami parlamentekkel együttműködve, hogy az európai szemeszter nem csak a makrogazdasági kérdések cseréjéről és ellenőrzéséről szól, hanem nagyon konkrétan beszélhetünk azokról a kérdésekről is, hogy egyes tagállamok az európai közös piaci szabályokat miért nem alkalmazzák. Még egyszer mondom, a gazdaság és a növekedés szolgálatába állítva ezeket. Olyan növekedés ez, mely senkinek nem kerülne semmibe, nem megtakarításon alapulna, Éppen ezért úgy gondolom, hogy a Single Governance bejelentés, tehát az egységes piac szabályozásáról szóló jelentés nagyon fontos szerepet játszik. Thank you. Now we can open the floor. Köszönöm szépen. Most pedig jöhet a vita. 11-en már jelezték hozzászólási igényüket, de van még idő további hozzászólási lehetőségekre, és ezért biztatom önöket, hogy szólaljanak fel, jelentkezzenek felszólalásra. Az első hozzászóló Manuel Sarazin a német parlamentből, Bundestagból. Ezt a... Elnök úr, Hölgyeim és Uraim, az európai szemeszter az Európa 2020 stratégia céljainak elérését szolgáló egyik legfontosabb eszköz, azon területen is, ahol a megosztott a hatáskör, vagy kizárólagos a tagállami hatáskör. Ugyanakkor meg kell állapítani, hogy az európai szemeszter egy-két szempontot nem kellőképpen érvényesít. Az európai szemeszterről szóló nyilvános vita nem jelenik meg kellőképpen, nem kellőképpen átpolitizált ez a szemeszter, túlontúl technokrata jelleggel bír, olyan jelleggel, ahol a tagállami közigazgatás és az Európai Bizottság egyeztet. A tagállami vitákban nem nagyon jelenik meg ez a kérdés, mi több gyakran úgy folytatják ezeket a vitákat, mint hogyha a tagállamnak meg kellene védenie magát a brüsszeli vádak ellen. A 2020-as stratégia céljairól sem szól világosan az európai szemeszter. Úgy gondolom, hogy a nemzeti parlamentek jobb bevonásával minőségi változást érhetünk el, és erre vonatkozólag van néhány javaslatom. Egyrészt javaslom, hogy az éves növekedési jelentést az Európai Parlament és a tanács együtt döntési eljárásában fogadják el. Másrészt a nemzeti parlamenteket azáltal erősíteném meg, hogy a nemzeti reformprogramokat a nemzeti parlamenti szakbizottsági, majd plenáris vitájára bot. És e, itt végül is a plénum dönten erről. úgy gondolom, hogy a tagállami hatóságokat is jobban be kell vonni ebbe a folyamatba, nem azért, hogy nemzeti érdekeket védjenek, a bizottsággal szemben, hanem sokkal inkább azért, hogy a nemzeti nyilvánosság irányába jelenítsék meg ezeket a kérdéseket, és így érzékenyítsék a nemzeti közvéleményt az európai kérdések iránt. Javaslom tehát, hogy az ország specifikus ajánlásokat a bizottság a nemzeti parlamentek számára is mutassa be, és itt a kormánypárt és az ellenzék vitassa meg ezt, majd plenáris vitára is kerüljön ez. A nemzeti parlamentek számára korlátozott az európai szemeszterre vonatkozó kérdésfeltevési jogot biztosítanék az Európai Bizottságnál. Másrészt helyes volna az is, hogy az e- mindenkori európai szemesztert konkrét célokkal lássuk el, amelyek az EU 2020-as célok elérését kötelezővé tennék, nem csak 2020-ig lebontva, hanem a mindenkori naptári évre lebontva. Köszönöm. Thank you also for your... Köszönöm szépen a konkrét javaslatokat is, és a felszólalást is. Ivo Oliveira következik a Portugál köztársaságból. Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontosnak tartom ezt a vitát a nemzeti parlamentek között, hiszen változnak az idők Európában. Nagyon fontos a gazdasági növekedés hiánya és a foglalkoztatási problémák, a defláció és a csökkenő jólét. Nagyon fontos a Juncker Bizottság beruházási terve, amelynek remélhetőleg ö, multiplikátor hatása lesz. Különböző szakpolitikai intézkedésekre van szükség, hogy a valós problémákat megoldják. Hogyha megnézzük a portugál adatokat, hatalmas a munkanélküliség, és növekszik, a szegénység veszélye növekszik, társadalmi szolgáltatások romlanak. Hogyha szigorú politikát folytatunk, gazdaságpolitikát, akkor drámaiak a társadalmi hatások. Az európai generáció, illetve népesség úgy érzik, hogy az útszélén hagyják. Az intézkedéseket fel kell gyorsítani. A 2020-as intézkedésekbe, intézkedéseket olyan módon kell felülvizsgálni, hogy gyorsabban haladjunk az egyenlőséget jobban előmozdítsuk, növeljük az újraelosztást, motiváljuk a fiatal generációt, és növeljük az Európa barátságot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következik Zdrán Gyurkovics, a horvát parlament, remélem jól ejtettem a nevét, mondja az elnök. Kiválóan köszönöm szépen, elnök úr. Ami a stratégiát illeti, az EU 2020-as stratégiát, ezt a következő évek során ennek a hatékonyságát felül kell vizsgálni. Ez teljesen természetes folyamat, hogy mindenféle stratégiát felül kell vizsgálni, hiszen új fejlemények vannak, új trendek alakulnak ki. Ami az európai szemesztert illeti, az egyik előfeltétele a növekedésnek és a foglalkoztatás bővülésének, természetesen az adóügyi konszolidáció és a pénzügyi stabilitás. Minden egyensúly hiányt kezelni kell a foglalkoztatás bővítése érdekében. Fontos természetesen a magánszektorban megvalósuló beruházás. A kormánynak proaktívnak kell lennie ennek érdekében a bankoknak likvidnek kell lenniük, és figyelembe kell venni a a beruházások alacsony szintjét. Kétség kívül az Európai Unió és a tagállamok dolga, hogy a mozgató erőt biztosítsák a lendületet biztosítsák annak érdekében, hogy megfelelő szinergikus hatások alakulhassanak ki. Szeretnék rámutatni arra, hogy fontosnak tartom az igények elemzését és a szinergia kialakítását, ami az Európai Központi Bank és az, az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság feladatát illeti, hiszen csak ez hozhat jó eredményeket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Következik a francia szenátusból Richard Jung. Köszönöm, elnök úr. Nincs különösebb okunk arra, hogy gratuláljunk magunknak, ahogy előttem is elhangzott, alacsony a növek, gazdasági növekvés, magas a munkanélküliség. Nem vagyunk messze a szakadék szélért szakadéktől, a defláció szakadékának szélétől, ahogy mondják, amely még súlyosabb problémákat jelentene. Számukra ezért igenis cselekedni kell. A ö, gazdasági helyzet kedvező ehhez, hiszen alacsony az olajára, alacsony a kamat, tehát ö, ezt ennél jobbat se kívánhatunk, úgyhogy sikerrel kell járnunk, ami az európai beruházási tervet illető 315 milliárd euró, szemben az 500 milliárddal, amelyet az Egyesült Államok fordít az infrastruktúrára gyorsabban kell cselekednünk valószínűleg. Nem az a probléma, hogy nem arról van szó, hogy hónapi, hónapokig kell vitát, vitatkozni a kormányzásról, a módszerekről, hanem projekteket kell kiválasztani, hogy a beruházások minél előbb beindulhassanak, és meghozhassák az eredményüket. Ez a beruházási terv arra kell, hogy szolgáljon, hogy közös szakpolitikát alakítsunk ki, amely hozzájárul Európa és az egységes piac befejezéséhez, az energiaunió befejezéséhez, véglegesítéséhez. Tehát arra kérem a bizottságot és a tagállamokat, hogy gyorsabban cselekedjünk a beruházási terv végrehajtásában és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következik Ivana Malatics, Európai Parlament. Dobar dan, zahvaljujem. Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm elnök úr. Szeretném üdvözölni a kollégákat a tagállami parlamentekből, és üdvözlöm a brüsszeli kollégákat is. Érdekes megvizsgálni azt, hogy mennyire sikerült elérni a 2020-as stratégiában foglalt célkötőzéseket ahhoz képest, a kiindulási ponthoz képest sikerült a szegénységet lecsökkenteni, munkahelyeket teremteni? Sikerült növelni a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányát? A megjóló energia források arányát sikerült növelni? Mi a helyzet a növekedésre és fejlesztésre fordított GDP összegekkel. Ezek hogyan változtak? Meg kell azt is vizsgálni, hogy az egyes tagállamok viselkedése mennyiben ered a 2020-as stratégiából, vagy van-e fordított hatás? Vajon a tagállami stratégiák alapján készítettük el az európai stratégiát? Úgy vélem, hogy a különböző célkitűzések harmonizálása alapfeltétel. Csak így lehet ezeket elérni. Koordinálni, koordinálni kell a tagállamok fellépését annak érdekében, hogy a stratégiai dokumentekben foglaltakat el tudjuk érni. Tehát magasabb szintű összekapcsolódásra van szükség, aminek meg kell nyilvánulni a stratégiai dokumentumokban is. Ezt az összes szakpolitikára igaz, és az európai szemeszter keretében is koordinációra van szükség, különben nem fogjuk elérni azt, hogy Európában beruházások és növekedés valósuljon meg. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök következő hozzászólónk András Galacevski a lengyel parlamenttől. Dziękuję, panie przewodniczący. Wiele lat temu... Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány évvel ezelőtt a Lisszaboni stratégia csődjéről beszéltünk mámon, pedig az Európa 2020 stratégiát próbáljuk átalakítani. Ez a stratégiai dokumentum nagyon fontos. Ugyanakkor fontos, hogy rugalmas legyen. Mert máskülönben, hogyha megmervedik ez a dokumentum, ez a stratégia, akkor bizony a fejlődés kárára válik. Nem tévedés tehát, hogyha folyamatosan áttekintjük a stratégiát. Ám ezt független kutatóknak kell végrehajtani, és nem a politikusoknak. Fontos, hogy a stratégiában szereplő politikai mondatok ne kössék meg a kritikus ítélet, ítélőképességünket. A kérdés az tehát, hogy mennyiben közelítünk az olyan célokhoz, mint a növekedés vagy a munkahelyteremtés, és mennyiben nem sikerül ezeket a célokat elérni. Az Európai Unió elfogadta a költségvetését, ám az EU költségvetése a GDP, a tagállami GDP 1%-ából áll. Voltak éppen tehát az európai költségvetés függ a tagállami költségvetéstől, és éppen ezért ezt a korlátozottan rendelkezésre álló költségvetést a legpontosabban, a leghelyesebben kell elkölteni, és mindig a hozzáadott érték szempontját kell vizsgálattárgyává tenni. Mi melyek a fő célok? A munkahelyteremtés, de munkahelyteremtést nem a tagállamok hozzák létre, nem a tagállamok e, biztosítják, hanem a kis és középvállalatok. Éppen ezért minden akadályt meg kell szüntetnünk a KKV kutyában Álló akadályokat fel kell számolnunk. És fontos az is, hogy még egyszer mondom, hogy könnyítsünk a kis vállalkozások életén. Köszönöm szépen Paulo Sa a Portugál Nemzetgyűlésből. Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim, igen tisztelt európai parlamenti és nemzeti parlamenti képviselőtársaim! Az első felszólalások során arról hallottunk, hogy az Európai Unió célja az, hogy munkahelyeket teremtsünk, és hogy minőségi, jól fizetett munkahelyek legyenek ezek. Nos, ezek a célok teljesen ellentmondanak a trojka által kitűzött céloknak és az általuk elért következményeknek. Portugáliában például a trojka döntései következtében történelmi mélypontra került a foglalkoztatás, nagyon rosszul fizetett munkahelyek jöttek létre, egyre bizonytalanabbá vált a foglalkoztatás. Egy szóval a trojka által előírt célkitűzések teljesen ellent mondanak a mi meggyőződésünknek. Az Európai Bizottság országjelentésében Portugáliát a példaértékű reformok országának állította be. Holott ebből az emberek semmit sem ér, érnek, éreznek. A Lisszaboni szerződés álomcélokat tűzött ki magunk elé, például azt, hogy 2010-re a tudás alapú gazdaság Európát a legversenyképesebb gazdasági térségé teszi, és a teljes foglalkoztatást el kell érni. Így a Lisszaboni stratégia. Nos, nézzük meg a valóságot. A lakosság 26%-a él a szegénységi küszöb környékén Portugáliában. A Lisszaboni stratégia nem a munkavállalókat, hanem a nagy pénzügyi konglomerátumokat támogatta azáltal, hogy a munkaerőpiacot liberalizálták, és így a kizsákmányolás terjedt el. Az intézkedések legfőbb prioritása a foglalkoztatás és a szociális igazságosság kellene, hogy legyen, de ez nem történt meg. Köszönöm. Köszönöm. Szotirius Zaironopoulos, az Európai Parlament képviselője kapja meg a szót, és uh, már itt a Hulszbok, a Foglalkoztatási Szakbizottság elnök helyettese vezeti tovább az ülést. Köszönöm szépen! A görög választások után természetesen a túl nagy adóssággal küzdő országok vitája került a vita homlok terébe. Görögország, Franciaország, Olaszország. Láthatjuk tehát, hogy um, milyen súlyos ez a kérdés. De már az USA is Németország ellen szólal fel, hiszen a növekedés és a kifizetésekből eredő kötelezettségek jelenítik meg a fő problémát. És az adósság teher törlesztése szegénységbe taszította az állampolgárokat a déli országokban mindig csak a strukturális reformokról hallunk, arról har, már pedig a strukturális reformok voltak éppen csak a lakosság még jobbani megadóztatását jelentik, ez elfogadhatatlan. A bérköltségek csökkentése, a munka, világának rugalmassá tétele voltak éppen ugyanezt jelenti, itt a szociális jogokat tiporjuk lábbal. Erről szól az európai szemeszter, erről szól az Európa 2020-as stratégia. Memorandumokkal irányították a mi országunkat, és ez ellen szólamol fel az új görög kormány. A népek, a nemzetek ugyanakkor nem morzsákból akarnak élni. Súlyos áldozatokat hoztak, és éppen ezért a monopóliumokat szét kell verni, és az adósságokat el kell törölni. Köszönöm szépen, most pedig Paolo Guerrieri kap szót az olasz parlament képviseletében. Köszönöm szépen. Látni kell, hogy az EU 2020-as stratégia egyetlen célját nem érték el ez idáig. Ennek sok oka van ennek a hiányosságnak, de azt is látni kell, hogy súlyos hibák jelentkeztek a stratégia megfogalmazásában. Ezért úgy gondolom, hogy a középidős áttekintés lehetőséget kell, hogy kínáljon arra, hogy újra határozzuk meg a stratégiát, új pályára állítva azt, eh, többek között az európai szemeszter is. Hiszen itt sokat kell tenni. Ezzel kapcsolatban a szemeszter céljait is át kell fogalmazni, főleg, hogyha egy olyan stratégiát akarunk kialakítani, amely a beruházás, amelyet a beruházás eh, hajt. Lássuk, a stratégiát. Egyrészt az EU 2020-as stratégia célkitűzéséről. Teljesen világos, hogy a célok európai szinten való meghatározása, valamint a célok nemzeti szintre való átfordítása nem működött. Éppen ezért az a fontos, hogy az EU szinten való integrációt támogassuk, és pán-európai célokat sikerüljön elérni, amelyek messzebb mutatóak, mint a nemzeti célok. Vegyük például az infrastruktúra kérdését, vagy a pán-európai infrastruktúra kérdését. Ezek nagyon fontos célok, amelyeket az új megközelítés homlokterébe helyezhetnénk. Lássuk a peer review-t, illetve a nyílt együttműködés rendszerét. Egyik sem működött igazán, ezért volt ez problematikus a stratégiában. Azért nem működött a társértékelés rendszere, mert a stabilitási öm, paktum és a szemeszter egymásnak ellentmondó célokat fogalmaztak meg. Fontos tehát, hogy a két célt közelítsük egymáshoz, és lehetővé tegyük, hogy a bizottság az éves növekedési jelentésben megfogalmazza, hogy milyen célokat, milyen növekedési célokat kell egy országnak elérnie. Ez idáig erre nem volt lehetőség. Harmadsorban, hogyha megváltoztathatjuk tehát a stratégia tartalmát és irányításának módját, akkor a stratégiát az EU szakpolitikájának homlok terébe pozícionálhatjuk újra. Óriási tehát a különbség aközött, hogy új szabályokra teszünk javaslatot, tesz-e javaslatot az Európai Bizottság, illetve aközött, hogy hosszú távú célokat fogalmazunk meg. E két szint nagyon távol állt egymástól. és e két szint között kellene az interakciót megteremtenünk. Tehát a stratégiát az EU szakpolitikák homlok terébe kell megint állítani, ez irányítási módszerét át kell alakítani, és így erősíthetjük meg a gazdasági növekedést az Európai Unió szintjén. Köszönöm. Köszönöm. Gabriela Kretu asszony Romániából. Thank you very much. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Hiába jók a célok, az más keres, hogy hogyan tudjuk azokat elérni. A legutóbbi római ülésünkön, az első teljes napon vitát folytatunk arról, hogy milyen veszélyesek a, az állami adósságok, és hogyan akadályozhatnánk meg kormányainkat abban, hogy új adósságokat teremtsenek. Második nap arról volt szó, hogy hogyan növelhetnénk a hitel rendelkezésre állását a vállalkozások számára, és a bizalom megteremtését. A válasz egyértelmű, van jó hitel és rossz hitel. Ezzel kapcsolatban egy új elképzelés alakult ki. Vannak rossz ö, beruházások, ö, amely ö, aláássa a beruházásokat. És Ugyanakkor vannak jó ö, ö, hitelek is, amelyek állami pénzeken ö, alapulnak. Ez nem ideológiai kérdés, az ideológiával ön, önmagában nincsen probléma. Kérdés az, hogy az európai döntéshozók, politikai döntéshozók az állami közvetlen ö, beruházás szerepét miért nem ismerik el a gazdaság újraindításában és a közös stratégiai célok elérésében. Azt mondanám, hogy egy nagyobb kereslet azonnal megteremteni a bizalmat a pénzügyi piacban. Növekedne a hitelessége, a bizalom a kormányaink iránt, a demokrácia iránt, és ez önökön múlik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pilinszki úr kap szót Bulgáriában, az Európai Parlament képviselője öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! Vecsőt, od egy jedna mart minóta godina,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 azzal fejezném be hogy mélységes meggyőződésemnek adok hangot a tekintetben hogy a juncker bizottság nem igazán tudja hogy mit kellene tudnia mi lenne a dolga nincs akarata hogy megoldja a problémákat hanem csak rövid távú megoldásokat keres csak azt akarja megmutatni hogy csinál valamit. köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm, Pilinszki asszony. Most pedig megadom a szót Evans Pereznek, aki e, parlament képviselője. Köszönöm, elnök asszony. Az európai szemeszter keretében Alexander Schwab kollégánk beszélt az egységes piacról. Ehhez csatlakoznék, amelyről nem esett szó Juncker terv keretében. Ebben szó van a belső piac kihívásairól, amelyek alapvető fontosságúak. Ha azt szeretnénk, hogy a hosszú távú beruházás a gazdasági átalakulást finanszírozza, akkor kérdés, az olaj ára fontos kérdés a Juncker terv keretében. Hiszen ha nem tudjuk előre kiszámítani az olajárát, akkor hosszú távú gazdasági növekedésre nem számíthatunk, a stabilitásra nem számíthatunk. A második dolog a digitalizálás témakörében a beruházási tervben van egy nagyon fontos belső piac. A nemzeti parlamentek ebben e tekintetben mobilizálhatják magukat. A digitális gazdaság bővítéséhez fontos, hogy az úgynevezett normál felhasználók, vagyis az európai felhasználók is ennek az előnyét élvezhessék. Tehát, hogyha van egy beruházási stratégia, amely támogatja a digitális gazdaságot, akkor a fiskális kérdéseket is meg kell vizsgálni, amelyre a régi adóügyi rendelkezések, jogszabályok már nem alkalmazhatóak. Köszönöm a Bundestag képviselőjének Szerezen úrnak a hozzászólását, aki konkrét javaslatokat tett, amely nagyon fontos a demokrácia szempontjából az európai szemeszter keretében és fontos, hogy az egyes tagállamok, parlamentek, nemzeti parlamentek jobban maguk érez, magukénak érezzék a feladatokat. Köszönöm, Perez asszony. Neofito úr kap szót. Ciprus. Parancsolja. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Arról beszélünk, hogy hogyan lehet kilábalni a recesszióból. Hogyan lehet ezt megoldani? Ha valamiben egyetértünk, az az, hogy a növekedés jelenti a kiutat. Persze nagyon jó hír az, hogy 315 milliárd eurót fognak majd beruházásként beruházásként kieszközölni és bevetni, illetve nagyon örülünk a kvantitatív lazításnak is, de másra is, másra is szükség van. Azt hiszem, hogy egy ilyen szabad gazdasági blogban, mint az Európai Unió, csak kvalitatív beruházásokon keresztül történhet. Jó lenne, hogyha nem feledkeznénk el arról, hogy mi az igazi gond Európában évekig a válság előtt már veszített az Európai Unió versenyképességéből, tehát a világ többi részével nem tudjuk felvenni a versenyt. Ebből is adódik a beruházás szomj. Úgy gondolom, hogy ezért erre kell inkább odafigyelni. Próbáljunk próbáljuk meg nyíltan beszélni arról, hogy mi is az igazi problémák. El vagyunk adósodva, az európai földrész idősödik, az európai népesség öregszik, nincsenek komoly energia forrásaink, az energia ellátás, illetve az energia biztonság kérdésével küzdködünk, és a digitális csatában is úgy tűnik, hogy veszítünk. Ezek az igazi gondok, ezeket a problémákat kell a gyökerüknél kezelni. Már évek, hogyha nem így teszünk, akkor még évekig szenvedünk a recessziótól. Cipruson nagyon komoly megszorítási programokon kellett átestünk. Vajon hogyan érhetjük el a gazdasági fellendülést, hogyha további pénzeket veszünk fel? fenntartható növekedésre kell törekedni. Ezt nem lehet úgy elérni, hogy még inkább felhalmozzuk az adósságot. Ezt az elhibázott egyenletet kell valahogyan megregulázni. Euh, Köszönöm, én Zuber következik Portugáliából. Köszönöm szépen, elnök asszony. Van egy rendkívül aggasztó dolog, és amiről egy olyan dolog, amiről mindenképpen beszélnünk kell, főleg, hogyha munkahelyeket akarunk teremteni, ez pedig az, hogy a dolgozók, a munkavállalók milyen körülmények között élnek. A bizottsági tanulmányokat megnézhetjük, de a Portugáliából is kiindulhatunk, ez persze nem általános. Egyre több olyan ember van, aki ugyan dolgozik, de szegény. Beruházási csomagról beszéltünk az imént, Miért is van erre szükség? A beruházás persze ösztönzi a gazdaságot, de az igazi célunk az, hogy, az, hogy a jólétet, az emberi jólétet növeljük. Idáig még nem jutottunk el, ezt a célt még nem értünk el. Hogyha terven belül nincs egy védelmi záradék, amely arról szól, hogy milyen munkavállalói jogai vannak az embereknek, mit jelent a munka. Persze, a, a különböző infrastruktúrákról, infrastruktúrákat támogatni fogja a beruház, ez a beruházási csomag, az energia, szállítási és egyéb infrastruktúrákat. De ezután megmaradnak azok az állások, amelyekkel az, amelyekkel az infrastruktúrákat létrehozzuk? Mi lesz azokkal, akik szegény sorba jutnak? Mennyi ideig tartanak ezek az álláshelyek? Két konkrét kérdésem lenne. A bizottság éves növekedési felméréséből jutottam erre a kérdésekre. Amikor az Európai Bizottság azt mondja, hogy beruházások kellenek jóléti szolgáltatásokba kell beruházni, illetve a illetve jövedelem helyettesítésre van szükség. Pontosan mit akarunk létrehozni? Ezek képzési programok? Miért jelent az, hogy munkahely aktiválási szolgáltatás? ez nem helyettesíti a munkavállalást. Eddig csak azt értük el, hogy a közigazgatásból emberek százait bocsátottuk el. Pedig őket képzésbe helyet kellett volna elhelyezni. Hogyha ezt tesszük, ha így folytatjuk tovább, akkor erre csak súlyosbodnak a munkanélküliséggel kapcsolatos problémák, és egyre több munkavállaló lesz szegény. Ezek általában nem stabil állások. A kérdésem a bizottság felé az, hogy vajon igaz az az állítás, hogy közösségi alapokból nem lehet létrehozni bizonytalan állásokat. Elfogadhatatlannak tartom ezt nem lehet így beavatkozni a tagállami belügyekbe, és a kollektív tárgyalások a kollektív tárgyalásokon ezekkel, ezekről a kérdésekről ö, dönteni. Részben ez a kérdés ez a munkavállalókra és a munkaadókra tartozik. Sokszor kitűzünk különböző kvótákat a munkavállalással kapcsolatban, ugyanakkor nagyon fontosnak tar- tartom a rugalmasságot is. Tehát a kollektív tárgyalásról szóló irányelvet szerintem egy kicsit lazítani kell. Mit, pontosan milyen, mi az értelme annak, hogy a bizottság ezt javasolja? Köszönöm. A Ártői úr felé fordulok, a Költségvetési Bizottság elnöke felé. Köszönöm szépen, elnök asszony! óvakodjunk a kiméráktól. A Lisszaboni stratégiára gondolok. Egy gesztussal a kormány és államfők elfogadták ezt a stratégiát. Olyan szépen hangzott, de mi a hatalmas a távolság, a proklamált célkitűzéseink és az aztán a kormányok által végrehajtott tettek között. Ugyanez mondható a 2020-as stratégiáról is nagyon szép ígéreteket hallottunk. Katainen úr imént azt mondta, hogy a Juncker tervben nagyon sok munkahelyet fogunk létrehozni. De én emlékszem arra, hogy amikor az eurót bevezettük, akkor azt mondták, hogy az Európai Unió lesz a világ leggazdagabb régiója. Most láthatjuk a saját szemünkkel, hogy mi lett belőle. Aztán beszélhetünk -e Európa irányításáról, vagy ennek a hiányáról inkább. Az eurozóna volt az e- első áldozata ennek a hiánynak. Tíz évvel ezelőtt ez még működött, de aztán mi történt, amikor a realitást is láttuk? Két észrevételt szeretnénk tenni. Ma délelőtt a kifizetetlen számláknak szenteltünk egy szakbizottsági ülés, vagy bizottsági ülést. Egyre akkumulálódnak az adósságok, és Európa képtelen arra, hogy az ígéreteit valóra váltsa, és így aztán csak nőnek-nőnek az adósságok. Hogyan lehet ezt megoldani? hogyan lehet azonnali választ találni, hogyan lehet felhívni az kormányok figyelmét arra, hogy miről is van szó. Egy isteni mannát kaptunk 2014-ben, hiszen különböző bírságokból 5 milliárd euró bevétele volt az EU-nak. Mi azt gondoltuk, hogy ebből a legrégebbi szám, kifizetetlen számlákat fogjuk, fogják először kifizetni, de a kormányfők úgy döntöttek, hogy ezt szétosztják maguk között, hogy optikailag legalább javítsák a költségvetésük állapotát. Azért mondom, hogy optikailag, mert valójában itt adósságról van szó. Amikor a tagállamok költségvetését vizsgálják évről évre, akkor jó lenne, hogyha ehhez a bizottság hozzászámítaná azt, hogy mekkora adósságot nem fizettek ki a tagállamok. Lehet, hogy, ez, hogy ezzel provokálok, de ez mindenképpen jót tenne. 2020-as stratégia a következő téma. A lengyel parlament egyik tagja az imént említette, hogy milyen költségvetési arányokról van szó. Valójában az tagállamok tehetnek hozzá sokat a megoldáshoz, tehát harmonizációra van szükség. Véleményünk szerint a tagállamok államháztartásának formálisan ugyanolyan szabályokat kéne követnie, és az Európai Unió költségvetéséhez hasonlóan kéne ezeknek formailag kinézni. Jobb, nagyobb koordinációra kell törekedni a tagállami miniszterek között, hogy így jobban hozzájárulhassunk a gazdasági növekedés megteremtéséhez, illetve a munkanélküliség elleni harchoz. Türelmetlenül várjuk a Monti csoport javaslatait, de nem lesz könnyű dolgok. És persze a tagállami parlamentek véleményét is ki kell kérni. Egészen mások a tagállami közigazgatási és adó hagyományok. Nagyok tehát a különbségek. Az imént említettük a szenet, hogyha az Európai Unió határain kivetünk egy szénadót, akkor talán például azzal segíthetünk az európai költségvetésen, és csökkenthetjük a tagállami befizetéseket. Ez akár a kifizetetlen számlák kérdését is rendezni de mindehez kell még az is, hogy a gazdasági problémákat megoldjuk, és ehhoz, ehhez megfelelő Európai Uniós szintű igazgatásra van szükség. Köszönöm szépen. Most pedig Kostas Mavridis kap szót, az Európai Parlament tagja Ciprus képviseletében. Önnél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony következővel szeretném kezdeni az Európa 2020-as stratégia kapcsán. A stratégia tartalma nem csak egy gazdasági modellt ér körül, és nem csak egy szociális modellt befolyásol, hanem mindkettőre vonatkozik. Ezt nem szabad elfelejtenünk, ez egy gazdasági és egyben szociális stratégia. Két észrevételt szeretnék tenni ezzel kapcsolatban. Egyrészt, nagyon más feltételek mögött fogadták el, között fogadták el a stratégiát, de azóta nagyon sok minden történt az európai népek, tagállamok családjában. Másodszorban, az Európa 2020-as stratégiai céljait még nem érték el. Kérdésem a következő. Biztosíthat-e bárki engem itt az ülésteremben, vagy bárhol arról, hogy a stratégia gazdasági és szociális céljait elérhetjük az elkövetkező években. Azt hiszem, egyetérthetünk abban, hogy ebben nem lehetünk biztosak. Kérdésem tehát a következő. Az Egyesült Államokat sokkal korábban elérte a válság. Hogyan történhet meg, hogy ma mégis sokkal jobb helyzetben vannak, mint mi? Persze beszélgethetünk itt még órákig, de látnunk kell, hogy teljesen más makrogazdasági politikát folytattak ők, mint mi. Mi még mindig a régi megoldásokat keresgéljük, és még mindig ugyanazt a álláspontot képviseljük. Lássuk most tehát a Juncker beruházási tervet is. Széles körben elfogadottnak tűnik az a tény, hogy a közpénzek nélkül nem tudunk kilábalni a válságból. Ez talán így is van. De egy valamit még hozzá kell tennem. Miért kell az Európai Unió egy-két tagállamában a elkeseredés szélére juttatni az embereket? Miért volt arra szükség, hogy megállapíthassuk, hogy saját európai intézményeket kell létrehoznunk a válságba való kilábalás érdekében. Miért tartott ez ennyi ideig? Köszönöm. Aiden Hayden Írországból parancsoljon a szó, öné szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget, hogy itt felszólalhatok. Az Európa 2020-as stratégia áttekintése jókor történik. A vita egyik szempontja kiemelendő, ez pedig a régiókról szól. A stratégia egy one size fits all, egy megoldás mindenkire jó megközelítést alkalmaz, és nem veszi figyelembe a különbségeket a tagállamok között. Márpedig nagyon fontos, hogy a különbségeket megelő, meg kiküszöböljük. Román kollégám észrevételére utalok vissza, aki összehasonlította a román átlagbéreket az EU-s átlagbérettel, bérekkel. Nagyon nagy regionális különbségek vannak az Európai Unión belül, és úgy tűnik, hogy a közbeszéd, a politikai közbeszéd erre nem koncentrál kellőképpen. Márpedig az Európa 2020-as stratégia nem érheti el a céljait, ha továbbra is top-down, fölülről lefele módon építkezik, és nem vonja be a szereplőket, nem épít ki partnerségeket. Sok beszédet hallottunk arról, hogy főleg a szegénység felszámolásában nem érte el célokat a stratégia. Márpedig sokkal több a szegény ember ma Európában, mint a stratégia kitalálásakor. Nagyon komolyan kell tehát az EU-nak és a tagállamoknak a stratégiában szereplő szegénység ellenes intézkedéseket venni. A szegénységről beszélve persze nem feledkezhetünk meg a foglalkoztatásról, hiszen kétség nem férhet hozzá, a munkahely teremtés adja a szociális integráció és a szegénység megszüntetésének legfontosabb eh, lehetőségét. Mind a plenárison, mind a munkacsoportokban egyetértés volt közöttünk abban is, hogy a munkahelyek minőségét is növelni kell, és a szociális dömping ellen fel kell lépni. Ha tehát megvizsgáljuk az Európa 2020-as stratégiát, akkor a fenntarthatóság szempontjairól sem szabad megfeledkeznünk. A beruházási stratégia kapcsán egy bizony félreérthető kérdés is felmerült. Ugyanis Juncker elnök arról beszélt, hogy a magasabb kockázatú országok kerülnek prioritásos kezelés alá. Másrészt ugyanakkor azt látjuk, hogy a projekteket gyakran a profitabilitásuk alapján választják ki. Úgy gondolom, hogy az EU stratégiákat egymással koordinálni kell az Európa 2020-as stratégiáról beszélünk, és a beruházási stratégiáról. Márpedig a beruházási stratégia céljait az Európa 2020-as stratégiában kell keresni. Igazi elköteleződéssel kell rendelkeznünk az Európa 2020-as stratégia céljai kapcsán, főleg amikor a régiókat, a regionális különbségeket vizsgáljuk meg, és az európai perifér régiókra gondolunk. Ezen felül nem szabad elfeledkezni a munkahelyekről. A munkahely teremtést a beruházási stratégia homlok terébe kell állítani, mert pedig nem akármilyen munkahelyeket kell teremteni, hanem fenntartható, minőségi munkahelyeket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Réda, képviselő Portugáliából. Önél szó. Köszönöm szépen. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, képviselőtársaim, már elhangzott hogy Európa csak akkor érhet el, érheti el a célját, hogyha létrejön a bizalom. És arról is hallottunk, hogy nem szabad nyitott számlákat magunk mögött hagyni. Az elmúlt három évben gyakran mondogatták ezt nekünk, hogy a kötelezettségeinket tartsuk be. Ám a munka szerződéseket nem csak a költségek szempontjából szabad vizsgálni, hanem meg kell nézni, hogy milyen struktúrák alakulnak ki munkaerőpiacon, milyen szociális kihatása van a takarékosságnak. Portugáliában a közigazgatást, a munkaerőpiacot megreformáltuk. Súlyos következményekkel járt ez, és voltak éppen pozitív indikátorokat kaptunk a reform értékelése tekintetében, miközben persze a munkanélküliség nagyon aggasztó. Nőtt a munkanélküliség száma, 18%-ot ért el, ám mára a munkanélküliség szintje Portugáliában a 2008-as szinthez közelít. És a kiigazításhoz nemzetközi támogatást is kértünk, ennek ellenére ilyen magas még mindig a munkanélküliség szintje. Nagyon fontos tehát, hogy csökkentsük a terheket és új munkahelyeket sikereljen megteremteni. Teremteni. Nagyon fontos, hogy a súlyos hatással járó kiigazítások hatásait kompenzáljuk, és megakadályozzuk, hogy eh, senki se szakadjon le a portugál társadalomban. Nos, hogyha szegénység ellen küzdünk, akkor ezek magától értetődő célok eh, kiegyensúlyozott felelősség teljes módon kell fellépni. Az Európa 2020-as stratégia fontos esélyt kínál Portugália számára. Úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan lehetőség, melynek segítségével jobb és fenntarthatóbb társadalmi megoldásokat lehet kialakítani, és versenyképesebbé lehetne tenni Portugáliát, ahol igenis helyzetbe hozzák az embereket, a vállalkozókat, és egy jobb szociális modellt építenek ki. Nagyon fontos, hogy a szakképzésre pénzt fordítsunk, fontos, hogy segítsük az embereket, hogy az ifjúságú munkanélküliségből a munkavilágába kerüljenek át. Ezt kell, hogy szolgálja a szakképzés, illetve a különböző képzési politikák, amelyekkel a ifjúsági munkanélküliség ellen léphetünk fel. Egy igazságosabb, humánusabb Európa mellett kell sikre szállnunk. Köszönöm szépen! Most Jens Samaradik a Csehkosztársaságból kap szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Ahogy az előttem szóló is ö, megtették, én is utalnék a Juncker beruházási tervre, amelyet megvitattunk a délelőtti ülésszakon, és amelyről jelenleg is folyik a vita. 315 milliárd euróról van szó, de valójában 21 milliárd a valós összeg, amelynek meg kellene szorzódnia valamilyen multiplikátor hatás révén. Kérdés, hogy ez mennyire realisztikus, ez megvalósítható? Vajon? A terveink nagyon ambíciózusak, más terveink is, például a környezetvédelem. És a környezetre gyakorolt hatással kapcsolatos terveink is nagyon ambiciózusak. A megújítható erőforrások előnyben részesítése is nagyon ambiciózus. A munkavállalók jogai, a fogyasztók jogai is ambiciózusak. Ezek ugyanakkor csökkentik a versenyképességünket más gazdaságokkal, például Kínával szemben. A gazdaságpolitikánk alapja olyan elképzelés, mint például az állandó növekedés, vagy a jóléthez való általános jog. Jelenleg és már korábban is hallottunk veszélyes elképzeléseket, amelyek szembe mennek a korábbi hagyományokkal is, mely szerint a az adósságot vissza kell fizetni. Hogyha ez, erről az elvről lemondunk, ez nagyon veszélyes az Európai Unió gazdasága számára. Köszönöm. Köszönöm, mivel Tyson biztos asszony nem tudott eljönni erre az ülésre, maradt egy kis időnk további hozzászólásokra. Úgyhogy a Catch the Eye eljárás keretében továbbra is van lehetőség, hogyha valaki szeretne hozzá szólni. Megnyitom a lehetőséget. Kérem csak jelezzék a számomra, hogy szeretnének hozzászólni. Elisa Ferreira. Elisa Ferreira, tessék. Köszönöm szépen. A jelenlegi vita nagyon fontos véleményem szerint, és nagyon aktuális. Gondosan kell eljárnunk azonban a szavak használatával. Erre azért hívom fel a figyelmet, mert a válság alatt és után újra és újra olyan szavakat használtunk, mint a strukturális reform, mint a növekedés barát kiigazítás, foglalkoztatás ügyi és növekedési stratégia, 2020-as agenda, anélkül, hogy ezeknek a fogalmaknak a tartalmát alaposan megvitattunk volna, megvitattuk volna. Ha valódi párbeszédet kívánunk folytatni, teljesen világosan kell látnunk, hogy mit értünk ezen fogalmak alatt. A jelenlegi koncepcióban 2020-as stratégiáról beszélünk, de ez gyakran csak egy vágyálom. A tagállamoknak többre van szükségük, hogy ezt a beruházást megvalósíthassák, és így előmozdítsák a növekedést, a konvergenciát, hogy kilábaljanak a válságból. hogy valóban magukénak érezzék ezeket a kérdéseket, és erőfeszítéseket tegyenek a megvalósítások érdekében. Folyamatosan beszélünk a 2020-as stratégiáról, a növekedésbarát beruházásról, ugyanakkor nem adunk mozgásteret, nem hagyunk mozgásteret az érintett államoknak. Nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor az ország specifikus ajánlásokról beszélünk, amikor a bizottság a nemzeti parlamentekkel folytat megbeszéléseket, vagy az Európai Parlamenttel ezeknek az ajánlásoknak a tartalmáról minden, amit, minden, amit tulajdonképpen csak vágyálom, ez a számok nyelvén valóság. A tagállamok kiigazítják a deficitjüket annak árán, hogy a beruházási kapacitásukat csökkentik, hogy a tudományos beruházásokat, tehát mindenhol általánosságban megszorításokat alkalmaznak. A 2020-as célok érdekében, tehát hogyha komoly vitát akarunk lefolytatni, nagyon óvatosan kell bánnunk a szavakkal. Nehogy olyasmiben állapodjunk meg, amelyet mások máshogy értelmeznek. Ezt a megjegyzést szeretném, hogy a szem előtt tartanánk a jövendő viták során. Nagyon pontosan tudnunk kell, hogy mire, miről beszélünk, milyen mozgástér marad költségvetés, a költségvetés terén az egyes tagállamok számára a beruházások megvalósítása során. Amikor az új Juncker beruházási tervről beszélünk, hogyha szeretnénk ösztönözni a konvergenciát ezzel együtt, akkor arra is oda kell figyelni, hogy akkor tudnunk kell, hogy az alapnak célja, hogy a lemaradó régiók is behozhassák a lemaradásokat, hogy van-e ilyen cél. Ez lenne tehát a megjegyzésem, és köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Mások nem jelezték hozzászólási igényüket, de igen. Mártinány úr. Karol Fidler, Czech Republic a Cseh köztársaság képviseletében érkeztem. Szeretnék reflektálni valamire, ami többször is elhangzott a mai nap során. Nevezetesen, hogy növekszik a szakadék a szegények és a gazdagok között. A beruházásoknak azt a célt kell szolgálniuk, hogy új munkahelyek jöjjenek létre. Ez valóban igaz, de a munkás osztály tagjai továbbra is szegények maradnak ettől még, és ez nagyon veszélyes jelzés és rossz hír a gazdaságunk számára. Ha azt akarjuk, hogy a növekedési terv, illetve beruházási terv növelje előmozdítsa a munkahelyteremtést és a gazdasági növekedést, akkor meg kell oldanunk a szegények és gazdagok közötti növekvő szakadék problémáját. Ugyanis ezzel a tervel ez a szakadék növekszik, ez pedig nem előrelépés. Nem figyelhetünk kizárólag a növekedésre. Oda kell figyelnünk egy bizony arra, hogy a munkásosztály tagjai egy bizonyos életszínvonalat fent tudjanak tartani. Persze az nagyon jó, ha megindul a növekedés, de kerüljük el, hogy közben újabb problémák kiélesedjenek. Köszönöm, mondja az elnök. Hosszú, érdekes vitát folytattunk. Köszönöm mindenkinek a részvételét. Most megadom a szót Roberto Guartieri úrnak, a Gazdasági és Monetáris Ügyek Bizottsága elnökének, aki levonja a következtetéseket a mai vita után. Öné a szó, Roberto. Marita. Köszönöm szépen, Marita. Nagyon izgalmas, eredményes volt a parlamentek mai vitájának, mert többször folytattunk hosszú vitát arra, hogy miért is van szükség ezekre a parlamentközi találkozókra, hogy kell ezt megoldani, mit lehet megbeszélni, mit nem. Most végre elkezdtünk tartalmi kérdésekről is beszélgetni, és úgy gondolom, hogy nagyon érdekes témákat vitattunk meg, és ezek a témák általában kapcsolódtak egymáshoz. Az e- európai szemeszter 2020-as stratégia az igazgatási vagy irányítási keret, avagy a bizottsági 2015-ös gazdasági stratégia megfelelőe. ez mennyiben felel meg hosszú távú céljainknak, avagy felül kell ezeket vizsgálni, figyelembe véve a jelenlegi helyzetet. Vajon a különböző Európai Uniós gazdasági irányítási eszközeink megfelelőek-e, hogy ezt elérjük? gazdasági kormánynak hívta ezt Juncker, amikor a bizottságot bemutatta. Rendkívül fontos kérdések tehát ezek, és szorosan kapcsolódnak egymáshoz. nem azért, jött, nem azért találkoztunk itt, hogy mindenről egybehangzó véleményünk legyen, úgyhogy normális, hogy eltérőek a, eltérőek a véleményeink, de a tényeket el kell ismernünk, vannak itt egészen egyértelmű tények és számadatok. Katainen úr is beszámolt néhány ilyen tényről. Nagyon sok 2020-as stratégiába tartozó célkütőzést nem sikerült elérni foglalkoztatás, kutatás, fejletés, szegénység csökkentése. Ezeken a területeken nem fogjuk tudni a célkitűzéseket elérni. Második dolog. Foglalkoztatás, nagyon nagy a munkanélküliségi ráta, tudjuk, hogy mekkora a beruházási szakadék, a bizottság ezt is kvantifikálta. 2008 és 2014 között 15%-os volt a beruházások csökkenése, ennyivel estek vissza beruházások. Japánnal, vagy az usa is érdemes összehasonlítani a munkanélküliségi rátát. És a GDP alakulását is ismerjük, mi történt a válság óta. 2011-ig párhuzamosan haladott a görbe az usa de aztán elkezdődtek az újabb problémák, a második recesszió kezdődött el. Itt eltérő vélemények vannak erről is. És elképzelhető, hogy ez egy egy önbeteljesítő recesszió is részesei vagyunk ennek. Elképzelhető, hogy egy-egy szakpolitikai intézkedés nem volt megfelelő, az biztos, hogy az eredmény nem megfelelő, hiszen a célkitűzéseket nem sikerült elérni. Úgyhogy át kell gondolni, hogy mit hogyan kéne csinálni, és a bizottság pontosan ezt teszi, elemzi a helyzetet, ez jó. Ne felejtsük el, mit mondott Juncker itt a parlamentben. Azt mondta, mi vagyunk a kormány. Mit jelent az, hogy irányítás, igazgatás? Mi vagyunk a kormány. Nem szabad bonyolult szavakkal dobáloznunk, e, e, e, rövidítéseket alkalmaznunk, egyszerűen kell fogalmazni, mindent le kell egyszerűsíteni egy gazdasági irányítású, irányítási stratégiát vázolt fel. Egészen egyszerű ez a javaslat, ezt kell megtárgyalnunk. Szerintem ez komoly változás a múlthoz képest. Arról is eltérnek a vélemények, hogy megfelelő ez a változás, vagy nem. most már a bizottságot is máshogy választották meg, mint eddig. A bizottság most eljön ide, azt mondja, hogy ők a kormány, és letesznek az asztalra egy javaslatot. Számunkra az, egyik, az első számú prioritást a beruházási szakadék, vagy hiány jelzi, jelenti. Erre, ezzel foglalkozni kell, más sorszorban a struktúrális reformokat fel kell gyorsítani, illetve gazdasági növekedés barát fiskális konszolidációt kell végrehajtani, és évek óta először jelenik meg ismét a szociális dimenzió. El kell ismerni, hogy eddig ebben a kérdésben nem jeleskedtünk a gazdaságpolitika végrehajtásakor. Ez tehát a szakpolitikai javaslat, el kell ismernünk, hogy van itt egyfajta koherencia, és ez egy elkülönülő egység, pár sorban le lehet írni ezt, jellemezni lehet, és hogyha valóban egy szakpolitikát, hogyha túlságosan hosszan kell jellemezni, oldalakon keresztül kell bizonygatni, hogy ez mit is jelent, az nem szakpolitikai iránymutatás, ez viszont az, ez egy pozitív fejlődés, Ami pedig a mai vitát illeti, röviden beszélnék erről, arról, hogy hogyan lehet ezt a három elemet hatékonyan stratégiává kovácsolni. Mi nem újságírók, vagy közgazdászok vagyunk, vagy megfigyelők, hanem parlamenti képviselők. El kell látni a feladatunkat, ami nem más, mint hogy működőképes legyen ez a stratégia. A lehető leghatékonyabbnak kell lennie. Nyilván mások majd más, gond, mást akarnak elérni, majd alternatív stratégiákat fognak bemutatni. Hogyan lehet működőképes ez a stratégia? Ugye ez egy beruházási csomag része, holnap ezt még részletesen meg fogjuk vizsgálni, úgyhogy nem szeretnék túl sokat mondani erről, de két olyan elemet látok, ahol a tagállami parlamentekkel együtt tudunk működni. A szabályozási részével mi itt az Európai Parlamentben fogunk foglalkozni, és a demokratikus elszámolthatósági dimenziót kéne megerősíteni. Azt hiszem, erre ígéretet is tehetünk itt a Uszkókkal és az itt lévő képviselőkkel, parlament, Európa parlamenti képviselőkkel mindent megteszünk azért, hogy ez elszámolthatatlanabb legyen, legyen, és rendkívül fontos még a földrajzi egyensúly kérdése is. Ez bonyolult dolog. Egy országokra, országokra vonatkozó lebontással kell megvizsgálni, hogy megfelelő beruházást kapnak-e az egyes tagállamok, de a pán-európai beruházást is mindenképpen előtérbe kell helyezni, egyensúlyra kell tehát törekedni mindkét fronton, és be kell vonni a tagállamokat is. Tehát a lehető legkiegyensúlyozottabban kell létrehozni, vagy megvalósítani ezt a csomagot, és ennek a tervnek nem csak az le, kell, hogy legyen a hatása, hogy gazdasági vagy pénzügyi sokszorozó hatást érjen el, hanem tagállami forrásokkal is kell rendelkeznie ennek a csomagnak, ennek az alapnak. Ezt nem számolják majd bele a deficit eljárásba. Ez egy történelmi pillanat. Nagyon érdekes lesz majd holnap az a vita, hogy hogyan lehet konkrétan valamit tenni ennek a tervnek a sikeréért. Van itt azonban egy másik elem is, amely ben még nekünk is nehezebb megállapodnunk, ez pedig a pénzügyi konszolidáció kérdése. Én személyesen úgy gondolom, hogy egy valamit nem szabad elfelejtenünk. Hogyha nem növekedésbarát, hiszen ilyenek kell lennie a pénzügyi konszolidáció, akkor a pénzügyi konszolidáció maga nem is fog létrejönni, hiszen deficitbe zuhanunk. A növekedés barátság barát volta a pénzügyi konszolidációnak nagyon fontos, ahogy Elize Ferreira erről beszélt. Azt hiszem, hogy most először van lehetőségünk arra, hogy egy igazi növekedésbarát pénzügyi konszolidációt teremtsünk meg. És a rugalmasságról szóló közlemény nagyon fontos elemeket tartalmaz, például egy ciklikus adaptációt. Nagyon nehéz persze bármely gazdaságban is látni azt, hogy prociklikus megközelítés érvényesült a az Európai Unió fiskális politikájában is eljött az ideje annak, hogy anticiklikus elemeket is alkalmazzunk, kiegyenlítve kvázi a prociklikusokat. Azt kell tehát végrehajtani, mert szabályokban szerepel, de a bundesztágos kollégáimnak akik a szabályok megszegése ellen óvtak, azt kell, hogy mondjam, hogy ha nem alkalmazunk a szabályokat, azzal is megszegjük a szabályokat. Ha egy, van egy szabály, amely azt mondja, hogy a strukturális reformok során eltérhetünk enyhén a deficit céloktól, és hogyha ezeket a szabályokat nem alkalmazzuk, akkor ezzel voltak éppen szabályt szegünk, szabályszegő módon lépünk fel. Ez a lehetőség szerepel a jogszabályokban, és igenis kutya kötelességünk, hogyha nem értenek félre, kutya kötelességünk, tehát hogy ezt a szabályt alkalmazzuk nem lehet automatikusan vakon alkalmazni a prociklikus mátrixot, hanem a gazdaság kormányzást kellő intelligenciával kell kialakítani, ahogyan Juncker nagyon jogosan beszélt erről. E két elem. Tehát a flexibilitás eh, közlemény két eleme. Egyrészt a strukturális elemek és a anticiklikus megközelítés segítik majd a növekedésbarát megközelítést. Vannak még nyitott elemek? Egyetértek például a kollégákkal, akik arra kérdeztek rám, hogy miért nem használjuk a korrektív intézkedéseket, a beruházási záradékokat korrektív módon is lehet alkalmazni egyre több országban. És persze, nagyon fontos lesz az is, hogy lássuk, hogyan alkalmazzuk ezeket a szabályokat annak érdekében, hogy a produktív beruházásokat te, támogassuk, és így a költségvetések jövedelmi, bevételi oldalát is biztosítsuk. A nemzeti költségvetéseknek is beruházásokra kell koncentrálnia, úgy persze, hogy a bevételi oldalról és a pénzügyi felelősség kérdéséről ne feledkezzenek meg. Végezetül. A strukturális reformok elemét szeretném kiemelni. Úgy gondolom, hogy a közlemény lehetővé teszi, megnyitja annak a lehetőségét, hogy a kockázatokat csökkentsük, és megoldjuk a konvergencia, illetve a reformmal való azonosulás két pólusának eh, kiegyensúlyozását. Több konverci, konvergenciára van szükség, Szarazin kollega javaslatát üdvözlöm, a tekintetben, hogy az ország specifikus ajánlások hogyan lehetnének egyrészt kötelezőbbek, másrészt demokratikusabbak is és hogyan lehetne az európai és a nemzeti szinteket közelíteni egymáshoz. Hogyan lehetne tehát, egy szóval mondva, a reformok legitimitását megtalálni, és megfelelő egyensúlyt találni a konvergencia célja között és a között, hogy azonosuljunk a választók, azonosuljanak a reformokkal, hiszen ha ez az ownership, a folyamatokkal való azonosulás nem jön létre, hajítófát sem érnek a reformok maguk. Üdvözlöm tehát, hogy a rugalmassági bizottsági közlemény ez irányba tesz előrelépést, és így a foglalkoztatási reformokat um, eh, ennek fényében próbálják megjeleníteni, illetve ennek fényében láttatja a bizottság közleménye. Végezetül pedig, és most tényleg záró észrevételeimet tedem, teszem meg. Nagyon érdekes észrevételeket hallottunk a vitában, arról is, hogy milyen eszközökkel érhetjük el céljainkat, és hogy ne felejtsük, ne feledkezünk meg a hosszú távú stratégiáról, melynek neve Európa 2020. Korieri szenátorral is egyetértek, aki arról beszélt, hogy az Európa 2020-as stratégiát a gazdaságpolitikai szemeszterrel kellene kiegyenlíteni. Meg kell akadályozni, hogy a két dolog külön válasz, külön kerüljön kezelésre. Nagyon fontos, hogy ezeket holisztikusan egy egységként lássuk. Én személyesen bár nem értek egyet a bizottsági revízió kritikájával. Úgy gondolom, hogy bölcs dolog volt a bizottság részéről, hogy áttekinti a 2020-as stratégia végrehajtását, nem csak, demokra- nem csak ö, ö, bürokratikus módon. Gazdasági talpraállásra van szükség, és most éppen most jött el az ideje annak, hogy a stratégia céljait élettel töltsük meg, és az Európa 2020-as stratégia céljainak pontosítása, újra átalakítása segíthet minnyájunknak az Európai Unióban. Úgy hiszem, hogy nagyon termékeny, izgalmas vitának, vitában vettünk minnyáján részt. Köszönöm minnyájuknak, hogy itt voltak. Este 7 órakor Moszkovici biztos eljön a vacsoránkra. Ott lesz persze a ház elnöke, Martin Schulz, és a lett parlament elnök, és holnap a 13-as cikk keretén belül tartjuk a konferenciánkat, de ez is egy szélesebb körű konferencia lesz az interparlamentáris találkozónk újabb fázisában. És itt egy sor új kérdésre fogunk koncentrálni. Köszönöm a hozzájárulásokat, találkozunk az ünnepi vacsorán, illetve holnap pedig találkozunk második napján.